kedves kollégák rátérünk a szavazatindoklásokra. tájékoztatom önöket hogy sok szóbeli szavazatindoklási kérelmet juttattak el hozzánk és az ülést legkésőbb fourteen óra forty five perckor meg kell szaktanunk hogy a szolgálatok elő tudják készteni a fifteen órakor újra kezdődő ülést. a kimaradó szavazatindoklásokra ezért holnap a szavazást követően kerül majd sor. a kimaradó szavazatindoklásokat rásban lehet benyújtani. remélem